Proviamo a fare un po' di silenzio, per favore. Egy kis csendet kérnék, hogy folytathassuk az ülést. Szeretném, hogyha tovább lépnénk a második panel témakörére, amely nem kevésbé érdekes, mint az előző. És a téma az ENSZ irányelvének végrehajtása az üzleti élet és az emberi jogok tiszteletben tartása terén, illetve a jogorvoslati lehetőségek. Ami a végrehajtást illetén számos országban sikerrel megtörtént. Ezek közül több ország is említhető. A bizottság részéről ki van most jelen? Google asszony. Kérdezem, hogy pontosan hogy hívják önt elnézést. Hosszan hozzászólt korábban, tehát és később is újra szeretném, hogyha hozzászólna. Tehát ott tartottam, hogy a tagállami végrehajtás, illetve számos más országokban a végrehajtási helyzet jó képet mutat, de sok feladat áll még előttünk. Minden esetre a helyzetkép ismertetése céljából Beáta Ferecsek asszonynak adom meg a szót. A az ENSZ üzlet és emberi jogi előírásainak végrehajtásával foglalkozó munkacsoport részéről. Az emberi jogok és az üzleti élet eh, szakértője ő, illetve Surya Deva eh, úr van még jelen, aki az Ázsia és csendes óceáni eh, országok szervezetének tagja az ENSZEN belül, illetve Zolfikák Sá, a pakisztáni szakképzés és kutatási intézet szakértője, és a Rána Plaza nyomán kezdett foglalkozni ezzel a területtel. Beáta Ferecseknek adom át a szót minden további nélkül. Hozzászólónként 7-7 percet adok, tehát ez lesz az eljárás. Köszönöm szépen, elnök úr. Mindenkinek jó napot kívánok. Nagy öröm és megtiszteltetés, hogy itt a közös meghallgatáson hozzászólhatok. Eredetileg 15 perc volt, amit eh, tudtam, hogy annyiban kell megfogalmaznom a mondandómat, hát némi kihívás ezt 7 percbe sűríteni, de megpróbálom. Köszönöm tehát, elnök úr. 2016 az ötödik eh, ENSZ irányelv elfogadás évforduló és az évforduló alkalmából szeretném ismertetni a jelenlegi helyzetet, illetve a végrehajtás állapotát. A bizottság ezzel már foglalkozott, és én a világhelyzetet szeretném az unión kívüli országok fényében bemutatni, illetve az egyes pillér működéséről szeretnék szólni. Kétségtelen, Az UNGP-k végrehajtása az üzleti életben az emberi jogok tiszteletben tartását szolgálja, és az ENSZ emberi jogi tanácsa fogadta el Minden esetre az ENSZ irányadó grémiuma megalkotta a vonatkozó alapelveket, illetve ezek irányítják a végrehajtást azokban a részes államokban, amelyek önállóan nem cselekedtek volna. Az ENSZ elvek végrehajtása kétféleképpen is nézhető, a pohár félig tele vagy félig üres. Az utóbbi öt évben sok minden történt, más eljárásokkal összehasonlítva, például az emberi jogi helyzethez képest, azt látjuk, hogy az irányelvek a nemzetközi normákhoz, standardekhez igazodtak, az OECD, a globális kompakt, illetve az ISO vonatkozó előírások említhetők, és így tovább. Az Európa Tanács ajánlása az emberi jogok és az üzletélet összefüggéseiről az irányelvek következő szintjét képviselik. A különböző részes államok beli végrehajtás terén. Az irányelvek továbbvitele az EU, a OAS, a COE végrehajtási területek, illetve bírósági ügyek fényében is láthatók. Az irányelvek tehát azt mondhatjuk, bizonyos hiányosságokat is feltártak, rámutattak hiányzó területekre, és a nemzetközi kötelező egyezmények szükségességére hívják fel a figyelmet. Az elkészült tanulmány alapján a legnagyobb előrelépést én abban látom, hogy végre az érintettek felvették egymással a kapcsolatot az emberi jogok és az üzlet összefüggéseiben. És az ENSZ normái már 2000 után megfogalmazódtak, és teljesen más fogad, fogadtatásra ö, találtak akkoriban beásták magukat az érintettek a lövészárkaikba. Azóta viszont konstruktívabban viselkednek, illetve kialakult egy érdemi diskurzus. Igyekeznek egymás helyzetét, kihívásait, feladatait is megismerni. Ne becsüljük alá ennek a fontosságát. Ez egy óriási eredmény. És a tanulmány keretében megkérdezettek nagy többsége úgy nyilatkozott, hogy az üzletélet és az emberi jogok összefüggése számukra az ENSZ irányelvei keretében tárult fel. Tehát magas szakpolitikai szinten zajlanak a tevékenységek, sok eszmecserét tartunk, de egyelőre a terepen még ebből nem alakult ki gyakorlati tevékenység igazából. Tehát itt vannak még feladataink, és a szavakat most kell cselekvésé alakítani. Az alapokat lefektettük, úgy gondolom kialakítottuk a megértést, most már a tettek kell, hogy következzenek. Amikor az irányelvek államunkénti végrehajtását eh, tekintjük, akkor több terület fogalmazódik meg. Egyrészt az ENSZ munkacsoportja, illetve az EU résztvevői eh, segítenek a nemzeti intézkedési tervek kialakításában és a szakpolitikai dokumentumok elkészítésében. Ezek az irányelvek végrehajtásának az eszközei, illetve ezek adják a hátterét. Minden szükséges szereplőt, érintettet igyekszünk bevonni, hogy a horizontális szakpolitikai összhang kialakuljon meglegyen a következetesség. És a nemzeti alapfelmérést szintén igyekszünk támogatni, előkészíteni. A hiányosságokat szeretnénk megszüntetni, lefedni a hiányterületeket, hatékony mechanizmusokat kialakítani az emberi jogsérelmek áldozatainak védelmére és kárpótlására. Ahogy említettem, a különböző érintettek együttműködése keretében fontos fölhívni arra a figyelmet, hogy a hatékonyan kialakított nemzeti szintű eljárások megkönnyíthetik a bizalomépítést a résztvevők között. Számos országban, hazámban, Lengyelországban is hiányzik a közférába vetett bizalom. Fontos, hogy megpróbáljuk megismerni, megérteni a másik oldalt, és felmérhetetlen ennek az értéke. A 13 nemzeti résztvevő vesz részt a NAP együttműködésben. Franciaország csatlakozott a NAPS-hoz nemrég, és Európán kívüli résztvevőink is vannak már. Sok minden zajlik világ méretekben. A folyamat mélyre, mélyreható elemzésére most nincs időm, de a részletek megismerhetők. Például Kenyában, Mexikóban, és a legérdekesebb és legígéretesebb területeken beindult a tevékenység. És az EU valóban az élén jár ennek a kezdeményezésnek, ez igaz. Viszont a nemzeti szintű intézkedési tervek európai állapota azért nem igazán jár elől a jó példával. Vannak ugyan kivételek. Európán kívüliek azt mondják, hogy 8 vagy 9 nap kidolgozása keretében hasznosítottuk az európai példát, illetve mintaértéküket kezdeményezéseket, de most, amikor a következő körben igyekszünk kidolgozni a nemzeti terveket, az intézkedési terveket, akkor ne gondoljuk, hogy ez egyszerűen a korábbi tervek lemásolását jelenti, hanem valóban arra van szükség, hogy a visszaélések szintjét csökkentsük. A nemzeti intézkedési tervek megfelelő kidolgozás, időt igényel és elkötelezettséget. És a felmérésünkből az derül ki, hogy nem minden kormány áll készen a kihívások kezelésére, illetve a szükséges reformok végrehajtására. A kormányok más alternatívát is választhatnak, nem kötelező nemzeti intézkedési tervet kialakítani, de hogyha ez nem történik meg, akkor például erősen szóródnak a tevékenységek. A mai rabszolgaság elleni brit akcióterv, vagy a brazil problémakezelési terv két jó példa arra, hogy milyen eszközöket tudnak kialakítani a kormányok aztán az ENSZ munkacsoportjában is aktívan részt vesznek egyes országok. Fontos, hogy megfogalmazottak ezek az alapelvek, és a különböző ajánlások is ezt szolgálják. Az emberi jogi főbiztos, illetve az emberi jogokkal foglalkozó intézmények és szervezetek részvétele szintén hatékony. Azt látjuk fontosnak, hogy az ENSZ irányelveinek a következő mm, lépései során a végrehajtásban adódnak még feladatok. Ezen az ábrán apró betű, alig olvasható, attól tartok, de kérem, hogy olvassák el majd önállóan a jelentést. A belső vezető szerepet vívő államigazgatási szervek részvétele fontos, illetve a civil társadalom nyomásgyakorlása és más érintettek, valamint a finanszírozási háttér megteremtése. Ami a kihívásokat illeti, az ábrám kapcsán a következőt szeretném elmondani. Egyrészt a különböző kormányzati hatóságok és szervezetek összehangolása fontos. Szükség van a konkrét intézkedésekhez politikai akaratra, ami sokszor hiányzik, aztán az anyagi háttér megteremtése, a kormányzati kapacitás, a külső érintettek bevonása, ezek azok a kihívások és feladatok, amelyeket kezelnünk kell. Alapvetően a CSR sokan úgy vélik, a társadalmi felelősségvállalási program az teljesen lefedi az üzleti élet és az emberi jogok összefüggését, pedig e, komoly különbség van a két terület között, tehát látni kell az eltéréseket. Mik a fő akadályai az ENSZ irányelvek érvényesítésének? Egyrészt kapacitásfejlesztésre van szükség, aztán e, rendezvények keretében kell összehozni eszmecsere lehetőséget biztosítani a résztvevőknek és az érintettek, az érintetteknek. Fontos a közös tanulás, az együttműködés. Egyszerű, logikus ez a feladatkör, de gyakran éppen csak a pénz hiányzik hozzá. Tehát azt mondjuk, hogy az első lépés legyen a lehető legegyszerűbb, és tegyük mögé a pénzt. Az emberi jogi területen, illetve a vállalati gazdálkodás emberi jogi vonatkozásaiban akkor tudunk előrelépni, hogyha megtörténnek a konkrét intézkedések. A nemzeti intézmények, a civil társadalom és az ENSZ munkacsoport együttműködése nagyon nagy munkakört jelent, és ennek még a minimális költségei is igen jelentősek de a terepen így tudunk érdemi változást elérni. Mennyit szerettem volna röviden és sűrűn elmondani ebben a néhány percben, köszönöm a lehetőséget, hogyha érdemi politikai akarat kerül az elhatározások mögé, akkor tudunk majd komoly eredményeket felmutatni. Úgy látjuk, hogy a különböző érintettek hatékonyabb együttműködése szolgálja az előrelépést, és szeretnénk, hogyha a nemzeti intézkedési tervek korai tapasztalatai alapján még hatékonyabban állítanák ezeket össze a kormányok. Hogyha leküzdenék az akadályokat, és az ENSZ egyezményt eddig figyelmen kívül hagyó országok, államok szeretnénk, hogyha önként belépnének ebbe a folyamatba, és alkalmaznák az alapelveinket. A kormányok támogatására számítunk a tekintetben is, hogy a CSR, az emberi jogok, az üzletélet előírásai terén az ajánlásainknak érvényt szereznek, illetve beépítik a rendelkezéseikbe ezeket az elveket. Az ENSZ munkacsoport következetesen megfogalmazza ezt. Ne értelmezzük többféleképpen az ENSZ irányelveit, Köszönöm szépen az eddigi kiváló együttműködést, a közös munkát, és az állásfoglalások azt gondolom, hogy kiválóak, sikerült őket megalkotni és elfogadni az Európai e, Unió, illetve a parlament a sok-sok dokumentum számos nyelvre való lefordításában tud hatékonyan közreműködni. 28 nyelvre nem is könnyű lefordítani egy 40 oldalas dokumentumot. Tehát az üzleti élet emberi jogi vonatkozásai nagyon fontosak. Mindenki rákérdez arra, hogy hogy állunk ezzel, mit a helyzet, és az uniós, illetve világméretű helyzet még nem kielégítő. Köszönöm szépen, és most átadom a kollégának a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy elmondhatom a véleményemet. A iránymutatásokkal kapcsolatban, az elvekkel kapcsolatban itt a panel keretében. Nincsen 15 percem, ebben a luxusban nem részesültem, ezért két rövid pontra szeretnék kitérni a korlátozott időkeretei között. Először is szeretném elmondani, mit jelent az aktív jorolóslat egy ilyen üzleti összefüggésben az emberi jogok esetén, és a különböző állami szerepekről, feladatokról is szeretnék beszélni, amelyeket itt a államok betölthetnek mindenek előtt az Európai Unió tagállaminak vonatkozásában, hogyan tudnak hatékony jogorvoslatot biztosítani ezen a területen. Valamennyien tudják minden bizonyal itt a teremben, hogy 2011. júniusában fogadták, erősítették meg ezeket az emberi jogi iránymutatásokat, kormányközi szervezetek, nemzeti emberi jogi szervezetek, üzleti szervezetek együttműködése igencsak eredményes volt. minden esetre, hogyha ezeket az iránymutatásokat el akarjuk fogadni, akkor azt kell látnunk, hogy továbbra is harcolni kell a tényleges, hatékony jogorvoslat érdekében, amikor az emberi jogok sérülnek Számos esetben nem kellő szintet értünk el, és ezt gondolom, hogy egy prioritást élvező területté kell ezt tennünk, hogyha el akarjuk érni a céljainkat. Ezek a jogok a jogorvoslat nélkül nem sokat ének természetesen, és az említett iránymutatások szempontjából ez rendkívül fontos. Mit is jelent a hatékony jogorvoslat? Ennek megvannak a maga kritériumai, és hogyha nem kap, ezt természetesen rögzíteni kell. Itt arról van szó, hogy itt, vannak a nemzet, itt van a nemzetközi emberi jogirog, és az meglehetősen jól tartalmazza, mit is jelent ez valójában. Ez kell, hogy legyen a sarokköve annak, ha meghatározunk a prioritásokat. A, hozzáférhetőnek, elérhetőnek és időben rendelkezésre állnak, kell tettünk ezeket a prioritásokat, egyébként pedig e, elrettentő jellegűnek is kell lenniük. Azt gondolom, hogy vannak további e, elvárások is, mindesetre a jogtulajdonosoknak, akik e, igenis értelmezniük kell, és tudniuk kell, hogy vannak jogaik. Ez figyelembe veszi az elvárásokat, és a tapasztalataikat. Igenis fontos, hogy az összes jogtulajdonos érdekei nem mindig ugyanazok. Figyelembe kell menni gyermekek, nők, vándormunkerők, egyebek például őshonos lakosok különböző nehézségekkel szembesülhetnek. Éppen ezért a minizmus, mechanizmusokat úgy kell alakítani, hogy tényleg észszerűek legyenek. A második pont, amiről beszélni szeretnék, hogy ez nem egy harmadik pillérbeli ügy, hogyha jogorvoslatról beszélünk. A harmadik pillér a hozzáférést jelenti, de e, az első, második pedig ilyen jelentősége nincsen. Ez nem lehet igaz természetesen. Úgy gondolom, a jogorvoslathoz való hozzáférés rendkívül fontos. Egy, a, egy sok irányban nagyító lencse. E, igenis e, a második pillér és az első pillér is nagyon fontos. Számos példa van erre, egy példát most elmondani, hogy mit is értek ezzel alatt. Az egyik ilyen elve a, ezeknek az iránymutatásoknak, az ENSZ iránymutatásoknak, hogy kritikusan kell fellépni az emberi jogok sérelmével kapcsolatban. A megállapodások rendkívül fontosak, és a, ha az első pillér, a második pillér betartása erősíti a harmadik pillért is. Ezért is úgy gondoljuk, hogy ez egy fókuszáló lencse. A harmadik pont, amiről rámutatnék, az az, hogy az emberi jogok végrehajtása egy közös globális cél. Ebben a társvállalatoknak szerepet kell vállalniuk mindenképpen, és ezért a saját területi határok között kell felelősségre vonni az emberi jogok sérelme miatt az elkövetőket. Ez rendkívül fontos. Úgy gondolom, hogy erre már hivatkoztak egyébként a Brüsszel egyes rendeletre, annak átdolgozására. Ha megnézzük az európai tanács 2016-os ülését, ahol elfogadták az idevágó ajánlásokat, és külön hangsúlyozzák azt, hogy mennyire fontos súlyos helyzetekben a jogorvoslathoz való hozzáférés. A második nagy pont, amiről beszélni szeretnék, hogy három különböző funkciója van az államnak. Egyrészt a hozzáférés, a jogokhoz, a második megfelelő hatalmat adni a jogtulajdonosoknak, és a harmadik a tényleges végrehajtás. Az első nagyon fontos, hogy a jogorvoslati mechanizmusokhoz hozzáférjünk. Itt megfelelő igazságügyi kereteket kell teremteni ehhez, független anyagi forrásokkal ellátott rendszerről van szó. És mindent el kell követni annak érdekében, hogy a az akadályokat elhárítsuk, amennyiben ilyenek felmerülnek, például a túlzott bürokrácia, a dokumentáció tekintetében. Erre vannak megfelelő ajánlások a 2016-os évből. Azt gondolom, hogy a kötelező szerződéseket is, az, a szerződések kötelező előírását is be kell tartani, és számos, számosan említették itt a kölcsönös segítségnyújtást, a jogsegélyt is. Azt aztán beszélnünk kell, hogy a hatalmak aszimetrikus megosztását is figyelembe kell venni. Tehát itt vannak a jogtulajdonosok, másrészt pedig a vállalatok. Hogyan tudnánk javítani ezt a helyzetet? Mondok egy példát erre is. Először is a transzparencia előírások és a közétételi előírások segíthetnek ebben például. Azt gondolom, hogy ebben kitartóbbnak kell maradnunk, és megfelelő információkra van szükség a struktúrákra, az ellátási láncokra nézve is, és meg kell nézni, hogy az emberi jogi aspektusokat a vállalat hogyan veszi figyelembe. Konkrétan mit tesz egy cég, és mit nem tesz egy cég. A következő az államnak meg kell védeni a civil társadalom hozzáférését is, is az elkövetőkkel szemben vagyis hogy a civil társadalmak fontos lehetőséget jelentenek, amikor a joggal való felhatalmazásra beszélünk az áldozatok esetében. Itt mindenképpen fontos, sajnos kevés időm maradt, de 2017-ben megszületik a következő jelentés az ENSZ munkacsoportjában ezen a területen, tehát a gazdasági élet és az emberi jogok kapcsolatáról. Azt gondolom, hogy ezek nagyon fontos politikai ajánlások, amik megszületnek, de az a 13 nemzeti cselekvési terv is rendkívül fontos. Ezt komolyan kell vennünk, ugyanúgy, ahhoz, a, ugyanúgy, ahogyan ezt látjuk. Mind a 13 cselekvési program rendkívül fontos, amikor a jogorvoslatról beszélünk, enélkül ez nem fog működni. Ezért aztán el kell, hogy mondjam, az államnak jobban kell figyelni a tényleges cselekvésre, a végrehajtásra. Nem elegendő megtervezni ezeket az akciókat, hanem át is kell ültetni egy gyakorlatba. Azzal szeretném befejezni, hogy a jogtulajdonosok számára a nagyon fontos, hogy a jogorvoslat rendelkezésre álljon. Ez egy kulcskérdés. Ez lesz a különbségtétel azok között, akik tesznek valamit, és akik csak beszélnek az emberi jogokról a jövőben. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Parancsoljon. Köszönöm szépen, hogy lehetőséget kapok a mai napon a hozzászólásra. Én, amiről én beszélni fogok, az megint csak a jogorvoslat. A pakisztani esetekről lesz szó, a Lana Plazai ügyről, amit valamennyien ismerünk, a legfontosabb pontokra felhívom a figyelmet. Itt az emberi jogok megsértéséről beszélünk, és a munkajogok. Mindenek előtt a szegény munkavállalókról beszélünk. Itt a GSP Plus az, amit nem szabad szem előtt évesztenünk, amikor erről beszélünk. Nyolc legfontosabb területet szeretném kiragadni Hogyha megnézzük a Rana Plaza és a egyéb eseteket, akkor azt látjuk, hogy súlyosan megsértették az idevágó előírásokat. A, a szakszervezetek olyan jelen voltak, de nem engedték őket működni a területen. Amiről beszélni szeretnék, az az, hogy tisztességtelen verseny alakult ki, egy kibírhatatlan verseny például az árakon keresztül ezen a területen itt mindenkit rákényszerítenek arra, hogy csökkentsék az árakat, ami az eredménye az az, hogy nem biztonságosak a munkakörülmények és a cégek. Hogyha megnézzük a jogorvoslatokat, az említett két ö, cégen a pakisztáni és bangladesi ö, baleseteket, ö, tíz, ez 1100 ember halt meg Rana Plaza-ban, és az Ali, cég, Ali Enterprises cégnél pedig 250-en haltak meg. Azt látjuk kint a terepen, hogy sok száz ember veszti életét. Ez egy nagyon súlyos veszteség természetesen, ezért nagyon konkrétan meg kell beszélnünk a lehetőségeinkről a jogorvoslatok területén. Emberi életekről beszélünk Hogyha őszintén beszélünk, és a részét, részletekbe is belemegyek majd az Alley Enterprise kapcsán, a kártérítésekre azért került sor, mert nemzetközi keretek között sikerült a fellépést koordinálni. Kampányokat indítottunk, a nemzetközi szolidaritás is jelen volt, és azt gondolom, hogy ez rendkívül fontos volt a, a, az eredmények elérésében. A Pakisztán esetében a, látjuk, hogy hányan elhaltak meg. Nagyon, nagyon rossz volt a biztonsági helyzet ebben a gyárban. Például bezárták az ablakokat, nem volt szellőztetés, de van egy további aspektus, amiről még külön beszélnünk kell az Ali Enterprise esetében. A, nem, és eh, hogy megkapták például a tanúsítványt nem két héttel azelőtt, eh, eh, hogy lehetett az, amikor két héttel később kitört a tűzés, 250 ember meghalt? Tehát hogyan működik ezek után a nemzetközi tanúsítványozási rendszer, hogyha azt látjuk, mi történt? Úgy gondolom, hogy nagyon rossz hatékonyságú aztán egy további fontos pont az Ali Enterprises esetében. Ez egy a fő megbízójuk, egy német cég volt a klik, és a végén rájöttünk, hogy 80 százalék a, a, a, a, hozzájuk került, ők voltak a megrendelők, tehát rá kell mutatni, hogy itt Európában, Németországban vagyunk, de igazából a termékek 80%-a Európába érkezik Pakisztánból, tehát ők is felelősek, és sokan úgy érezik, hogy nincsen felelősségük emiatt. Igenis van felelősségük. Egy európai cég tulajdonában volt ez, és a fő kedvezményezettje, vagy aki ebből hasznot kovácsolt, az egy európai cég volt. Nyilvánvaló, hogy eh, itt van, van egy pakisztáni intézet, ahol dolgozom, és amely a munkajogokat vizsgálja, és egyrészt aztán felléptünk persze, aztán a, kik fizetett egy millió dollárt, a második komponens pedig egy hosszú távú kompenzáció lett volna, ami ténylegesen történt a hosszú távú kompenzációban, egy néhány dologra fel kell hívnom a figyelmet és azt láttuk, hogy a cég nem igazán akarta vállalni a felelősséget. Ez mindig így van a Rana Plazában, és így volt ez. Az ott dolgozó cégek megtalálták a címkéket, az alapján alapítottuk meg, hogy kinek szállítanak valójában, de a cégek nem ismerik el a felelősségüket, tehát a ellátási láncba átláthatóságot kell teremtenünk. Úgy gondolom, hogy ezt be kell látni. Nagyon ajánlom és javaslom az Európai Uniónak, hogy itt kötelező közzétételi rendszereket alkalmazzon, mert ez másképp nem fog működni úgy gondolom, hogy a, erre létre kell hozni egy websájtot. Aztán a következő pont az érintettek esetében mindenkit be kell vonni, hogy javuljon a helyzet ki ki vállal egy vezető szerepet a közzétételekben. Azt gondolom, hogy nagyon kevesen vállalják igazából azt a felelősséget, ami, amit vállalniuk kellene. És itt az üzleti élet az Ali Enterprises vagy más területekben is valójában nem működik, business as usual alapon folytatják a tevékenységüket, mert kimenekülnek a felelősségből. Ezek nagyon fontos reflexiók. A kompenzáció, a hosszú távú kompenzációt sem felejthetjük el. Igen, három évig tárgyaltunk, aztán félbeszakítottak a tárgyalásokat, a vállalat nem volt hajlandó végtárgyalni a hosszú távú kompenzációt azt gondolom, hogy három év után kellett tovább lépnünk, és az Ali Enterprise is elmúlt év szeptemberében reagált, egy újfajta megállapodást kötöttek a KIK és a, a cég esetében, én pontosabban a szakszeret esetében, de ehhez szükség volt a nagyon komoly közvetítésre is, mert az, a, a német jogot is figyelembe kellett venni, mert emögé próbáltak elbújni. Hogy a kormány is fontos szerepet játszott egyébként Németországban, mert nélkülük nem tudtuk volna megoldani ezt, de a nemzetközi munkaügyi szervezet bevonására is szükség volt a nemzetközi munkaügyi szervezet, illetőleg a német textilipari szövetség szakszervezet is bevonásra került kik öt, az elmúlt években 5,1 milliót költött hosszú távú kompenzációra, 1 milliót az elején, mint mondtam, összesen tehát 6,1 milliót sikerült kiharcolni a kiktől. Ezt már korábban is hallottuk a kikben. Igenis, nagyon magas árat fizetnek a cégek, és ezt el kell hitetni velük, hogy ez meg fog történni. Tehát, hogyha ezt sikerül szabályozni, akkor ezzel sokat segítünk. Tehát egy néhány ezer dollárral adott esetben a kellő gondosság elvének eleget tehettek volna, és akkor nem kellett volna milliókat fizetni. És természetesen vannak további afaktusok, is, és fontos következtetés, hogy vezető szerepet kell játszani a kormányoknak is, az Európai Uniónak a kormányzáson, az irányításon keresztül is nyomást kell gyakorolnia, és utána meg kell nézni a nemzetközi munkaügyi szervezetek, az emberi jogi szervezetek, gazdasági szervezetek, és bevonásra kell, hogy kerüljenek a kérdés megoldásában. Az ILO nagyon fontos, vezető szerepet játszik ebben. Úgy gondolom, hogy ez történt. Itt vannak ezek a jogi nehézségek, és ehhez mindenkinek össze kell fognia. Popára emlékezzünk, hogy mi történt annak idején. Azóta igyekszünk jobban reagálni. Tényleg azt hiszem, hogy jó megállapodásokra van szükség. Ez egy fontos megállapodás. A Rana Plaza a Banglades esetében láttuk, hogy mi történt. Volt egy vagyonkezelő alap is, amelyet bevontunk. Itt el kell gondolkodnunk azon, hogy eh, hogyan tudunk eh, eh, megfelelő megközelítést átültetni egy gyakorlatba. Egy néhány pontban kitérjék az ajánlásokra, és Pakisztán is a GSP Plus rendszer egyik kedvezményezettje, ez 2014-ben született. Nagyon fontos, hogy ebben részt vegyünk, ha megnézzük az adatokat a pakisztáni exporttal kapcsolatban. Itt jelentős növekedésre került sor, 40%-ról beszélünk, tehát a terepet elő kell készíteni Pakisztánban is, és ez sikerült, hogy felhívjuk a figyelmet a munkaügyi témákra. Itt az ideje, hogy ezt a vitát tovább folytassuk. Tényleg az ajánlás azt tartalmazza, hogy a GSP plusz országokban hogyan lehet erőteljesebben fellépni a GSP Plus mindenképpen egy széles körű lehetőséget kínál. Azt ajánlanánk, hogy egyfajta benchmark rendszert alakítsunk ki mutatók alapján, amelyeket átültetünk a gyakorlatba, és mérni tudjuk, hogy mi történik valamiben. A GSP Plus erre adna lehetőséget. És nyilvánvaló az is, hogy a, a a cselekvési tervek és iránymutatások átültetése a gyakorlatba eh, alapvető fontosságú, nem elég, ha papíron vannak ezek meg. Itt a különböző országokkal tényleg tárgyalásokat kell folytatni. Meggyőződésünk, hogy a civil társadalomnak is szerepet kell juttatni, különböző szervezetek a GSP Plus keretében eh, nagyobb szerepet kell, hogy vállaljanak. Úgy gondolom, hogy ha eh, ez működik, akkor haladást tudunk elérni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Most minden a kezünkben van, amire szükségünk van, a kérdésekhez, és szeretném megkezdeni, ki kezdi a kérdések sorát. Köszönöm. Szeretném megkérdezni, főleg Sá úrtól, az Európai Parlamentben tényleg megpróbálunk kellő gondosságot és nyomokövethetőséget bevinni az értékteremtési lánc minden lánc szemébe, és nagyon, fél, nagyon fontos az, hogy nézzük meg a vállalatokat, ahol a legjobb gyakorlatokat találjuk, és a pláza eset után új biztonsági megközelítést alkalmaznak. És nemzetközi szinten is szeretnénk ezt megvalósítani, nem csak Bangladesben. Tehát Tehát az Industry All szakszervezetet is idézném, tehát nekik is van egy javaslatuk a bér, nemzetközi bértárgyalásokról, főleg a textilipar területén. Tehát köszönöm. Gzsib. Gzsib képviselő. Dziękuję bardzo. Köszönöm szépen. Tehát egyrészt Faracsik asszony azt mondta, hogy az ENSZ alap itt vezérelvei és végrehajtásuk tekintetében gyakorlati példákat is hallhatnánk. Tehát, hogy hogyan lehetne ezeket a dolgokat a gyakorlatba is átültetni. És szeretném megkérdezni a munkáltatók képviselőjétől, aki a tragédiáról számolt be, hogy mennyire lehetett volna megvédeni az embereket, és a rendszer nem volt megfelelő. Már azon a szinten és miért volt elhanyagolva a helyzet, és miért nem volt biztosítás a dolgozóknak. Tehát itt eh, alapvetően úgy nézett ki, hogy a folyamat végén mindenkinek tiszta volt a keze, és áthárította a felelősséget valaki másra. Most Faracsik asszonytól egy kérdést, egy kérdésre szeretnék választ kérni. Említette a partnerséget, amely elnézést, tehát, a, tehát a, amely nem csak az európai tagállamokra vonatkozna, hanem bármely államra, tehát hogy az egész világon szorgalmazzuk azt, hogy az államok csatlakozzanak az, ahhoz a csoporthoz, amely felügyeli az ENSZ vezérelveit. Tehát szeretném megkérdezni, hogy fontosnak tartják -e ezt? Hogy a tagállamok aktívabbak legyenek? Az Európai Tanács, az Európai Parlament ügyel, az irányelv, az alapelvek betartására, de elképzelhető, hogy vannak más országcsoportok vagy NGO-k. Második kérdésem. Egy nemzeti emberi jogi szervezet meddig aktív? Tehát valószínűleg nem addig, mint egy intézmény. Említette Pakisztánt. És úgy tűnik, hogy Pakisztánban is van emberi jogi bizottság, és ez nagyon hasznos. Főleg, amikor nehézségek vannak, mondjuk amikor párbeszédre lenne szükség. És én úgy gondolom, hogy az üzlet és az emberi jogok egy viszonylag könnyű platform lehet, ahol az összes érintett kölcsönösen megérthetné egymást. Tehát az államok és az üzletképviselői összejöhetnek. Nézzük meg a GSP Plus-t Pakisztánban, tehát a legnagyobb preferencia elvét. Én jártam önöknél, mielőtt ez a megalapodás hatályba lépett volna, és bátorító dolgokat láttam. A harmadik kérdésem az Európai Unió specializált ügynökségei, illetve ezek a vezérelvek, vezérlő elvek, vélemény szerint mit tehetünk annak érdekében, hogy ez az egész folyamat valahogy mainstreamebb legyen. Tehát nem elégséges lefordítani különféle nyelvekre a vezérelveket, eddig ez nem volt túl sikeres. Köszönöm. Köszönöm. Sargentini asszony. Köszönöm. Elnök úr. Sá úrhoz intézem a kérdésemet. Úgy gondolja, hogy az Eli vállalat egy német ügyfél számára készített rész ruhákat, 80%-ban egy német ügyfélnek dolgozott. Sikerült valamilyen kárpótlást elérni? Tehát elérte, hogy tehát hogy, in, hogy befektetési szinten érte el a kárpótlást, vagy inkább egy kereskedelmi kapcsolat révén kapta meg. Illetve a, a vállalat érezte azt, hogy erkölcsi kötelessége kárpótlást fizetni. Tehát a kérdésem lényeg az, hogy igazából a közvélemény nyomása volt, vagy a jogszabályok hatása, hogy kárpótlást fizettek. És látja a szükségét annak, hogy másfajta jogalkotás legyen, annak érdekében, hogy jobban kidomborodjon ez az üzleti vagy kereskedelmi kapcsolat a közvélemény felé. Köszönöm. Aréna asszony. Euh, Köszönöm szépen. Két kérdésem lenne. Az első a GSP pluszról. Ön azt mondta, hogy jó eszköz, osztom ezt a nézetet kereskedelmi téren, nemzetközi egyezményt igényel az emberi jogokról. Ezen kell dolgoznunk. Fontos a monitorozása, hogy ön is elmondta, nyomon kell követni a GSP plusz érvényesülését, gyakorlati végrehajtását. És erre vonatkozó ajánlást is fognak majd tenni a GSP plusz hatékonyabb nyomon követésére. Ez a kérdésem a második kérdésem pedig a szabad kereskedelemre vonatkozik. A szabad kereskedelem és az emberi jogok nem tartoznak kötelezően össze. Tehát a kereskedelmi egyezményben nincsen kötelező emberi jogi klauzula, illetve nincsenek szankciók. Márpedig a fenntartható fejlődés ezt igényli társadalmi, illetve szociális és környezetvédelmi értelemben is. Van egyrészt a vitarendezési mechanizmus, ez az egyik eszköz, ami etéren rendelkezésre áll. És a kérdésem az, hogyha az egyik állam az emberi jogok terén nem úgy teljesít, ahogyan kellene, akkor érvényesíthető -e ez az eszköz. És a második kérdésem etéren, hogy a szabad kereskedelmi egyezmények mellett ott van a beruházó és az állam közötti szerződés is. Hogyha az állam nem tartja be a vállalásait, akkor a beruházó vagy befektető eljárást indíthat ellene. Nyilván ennek beruházás védelmi szerepe van, de nem igazán kreatív megoldás az emberi jogok tiszteletben tartására. Tehát a kérdésem az, hogy az emberi jogok érvényesülését szolgálná-e egy több nemzetiségű bíróság, amely a befektetőket és az emberi jogokat is védené. Köszönöm. Köszönöm. Korrao képviselő. Köszönöm, elnök úr. Nagyon gyors leszek, hogy ne ismételjem meg, amit a kollégáim már említettek szeretném megkérdezni a vendégeinket a következő dologról. A bizottság elég gyakran mondta a kötelező szabályoknál, hogy ezeknek az lehet az eredménye, hogy az európai vállalatok problémákkal szembesülnek, hiszen ezek nem alkalmazhatóak más multinacionális vállalatok esetében, és hogy az európai vállalatok így kikerülhetnek a piacról. Tehát nagyon fontos az, hogy ezeket az eszközöket alkalmazzuk, és különféle joganyagokban meg is próbáljuk ezeket bevezetni. Köszönöm. Köszönöm a panel összes részvevőjének. Elmondták a véleményüket, és tettek megjegyzéseket, amelyek roppant lényegesek. És van okunk, hogy ünnepeljük az üzlet és az emberi jogok vezérelveinek elfogadásán. Hatodik évfordulóját, de még eh, számos akadály áll előttünk a teljes megvalósításhoz vezető úton. Ezen szakbizottság jelentéstevőjeként a korrupcióról és az emberi jogokról írtam jelentést, Később az idén fogjuk ezt bemutatni. De most a korrupcióra utalnék. A korrupció egy nagyon többdimenziós jelenség, és nagyon sok kihatása van arra a témára, amelyről ma beszélünk. És eh, igazából számos jó szabály, jó gyakorlat ellen szinte bűnözői szintű tudattalanság van. Tehát nem vesznek figyelembe bizonyos előírásokat. És nagyon sok lehetőség kérdés merül fel a katasztrófák esetében, sőt bűncselekmények esetében. Most szeretném megkérdezni, hogy egy picit részletezzék a korrupció dimenzióját, milyen tanulságot vonhatunk le, hogy a jelentésbe bedolgozhassuk. Köszönöm. Most Gogu asszony kap szót a bizottság képviseletében. Köszönöm, hogy szót kapok, és köszönöm, hogy részt vettek a vitában. Ez a második ebben a témakörben üzlet és emberi jogok. Tehát nagyon fontos az, hogy azok a kollégák, akik külső és belső szempontok alapján foglalkoznak a témával, eszmét cserélhessenek. Nagyon érdekes volt a tanulmány, amit a szakbizottságuk bemutatott, és nagyon hasznos volt Déva úr hozzászólása is, illetve a dolgok kárpótlási oldala ebben a konkrét esetben. Az igazságügyi főigazgatóságban foglalkozunk az alapjogokkal, a alapjogok védelmével, és emlékeztetnék arra, hogy 2011 óta, amikor a bizottság bemutatta a vállalati szociális felelősségről szóló elképzelését, akkor itt a kártérítési rész ennek nagyon rövid volt és a bizottság egyik csapata pedig feltérképezi, hogy milyen haladást sikerült elérni itt a kárpótlási részben. Szeretnénk hangsúlyozni, hogy európai szinten és olyan politikai területeket kell azonosítanunk, ahol a tagállamok átadják az Európai Uniónak a mandátumot, hogy jogot alkosson. Az üzlet és az emberi jogok egy roppant összetett téma, és teljesen más jogalapokon dolgozunk ki. Tehát itt vannak a munkahoz való jog, az emberi jogok, a fogyasztói politika, a társasági jog, kereskedelmi jog, és engedjék meg, hogy említsem a 47-es cikket a kartából, ahol konkrét előírások vannak, kárpótlás tekintetében, ahogy Deva professzor is említette, tehát ahol ma tartunk, a kárpótláshoz való hozzáférés tekintetében nyomon követtük a témát, és április elején az alapjogi ügynökséggel együtt ajánlásokat dolgoztunk ki, hogy még jobban javíthassuk a helyzetet. Ebben a kontextusban szeretném megemlíteni, hogy kiértékelés alatt vannak konkrét jogi lépések, tehát megvizsgáljuk, hogy a alkalmazandó joggal hogyan léphetünk tovább. És fontos az, hogy a csoportos kereset lehetőségét is megvizsgáljuk, az év végéig lezajlanak a kiértékelések. Nagyon sok referencia van a területen kívüliségre, a, a különféle jog illetékesség tekintetében, és a bizottság 2010-ben úttörőként javasolta EU szinten, hogy legyen teljes harmonizáció a területen kívüli dimenzió tekintetében, de a bizottság javaslatát a másik két társjogalkotó, a tanács és a parlament nem vette át, tehát nem túl egyszerű ugyanezt a javaslatot még egyszer bemutatni, és több jogbizonytalanságot is okozhat. Tehát, hogyha tényleg nem vizsgáljuk meg a végrehajtás hatásait, akkor ez vissza is üthet. Azonban a büntetőjök tekintetén valamennyi haladás sikerült elérni. Tavaly a bizottság egy nagyon részletes jelentést mutatott be, a csempészeti csempészetről szóló irányelv tekintetében. és a munkáltatói szankciókról szóló irányelvben is kihangsúlyoztuk a jogi személyek büntető jogi felelősségét. 2015. november óta megvan az áldozatok jogairól szóló irányelvés, és ebben pedig a kárpótlásról is szó esik, tehát az, az áldozat kompenzációjával a 16-os cikk foglalkozik, és ebben az van, hogy áprilisban bizottsági szinten kezdtük el kezdtük el a nyomonkövetést, hogy a legközelebbi, az elkövetkező hónapokban merre lépjünk a jogilag nem kötelező eszközök tekintetében. Tehát, hogy ezek gyakorlatiabbak, gyakorlatiasabbak legyenek. Természetesen megvizsgáljuk, hogy a nemzeti emberi jogi testületek hogyan viszonyulnak hozzá, és természetesen megpróbáljuk növelni az átláthatóságot is, a tagállamok szintjén. Tehát azt is szeretném még hangsúlyozni, hogy a jelenlegi akit kiegészítő kötelező jogi eszközöket is tervbe veszünk, amennyiben visszajönnek az emberi jogokkal, és megsértik az emberi jogokat. Tehát majd meglátjuk, hogy hogyan juthatunk előbbre, és megpróbáljuk az e-igazságszolgáltatással és más EU szintű dolgokkal tovább jutni. De nincs még jogi kötelezettség a tagállamokon, hogy ezeket az adatokat beszolgáltassák. És természetesen képzési intézkedésekre is gondolunk, hiszen a ismereteket terjeszteni kell, és lényeges, hogy megosszuk a tapasztalatokat a tagállamok között. A tagállamok szakemberei között, akik az üzlettel és az emberi jogokkal foglalkoznak. De most Ortún úrnak szeretném átadni a szót, ha, ha óhajtják. Thank you. Köszönöm szépen. Madame Négy-négy percet adok mindannyiuknak. Felecsék asszony. Köszönöm szépen, hogy lehetőséget kapok, hogy reagáljak. Először lengyelül szeretném elkezdeni. Most talán könnyebb lenne, hogyha angolul folytatnám, mondja Gzsipur több kérdést is feltett, úgyhogy igyekszem egészen röviden válaszolni. Amikor a különböző államok közötti partnerségre rákérdezünk, illetve hogy milyen intézmények vegyenek ebben részt, tulajdonképpen információcsere, tapasztalatcsere itt a feladat, és az különböző tapasztalatokat lehet kicserélni. Norvégia és Kenya két jó példa. Norvégia az egyetemes ENSZ időszaki felülvizsgálat keretében javasolta a Nemzeti Intézkedési Terv kidolgozását. És segítette, támogatta is ezt a munkát Kenya részéről. Megosztotta a tapasztalatait, az erre vonatkozó eljárását, illetve a finanszírozási megoldást, a nemzeti alapadatfelvétel tapasztalatát bemutatta például a résztvevő szervezetekkel együtt. A kenyai kormány képviselője ezzel kapcsolatban azt jelezte vissza, hogy nagyon nagyra értékelték a norvégiai nemzeti cselekvési program kidolgozásáról átadott információkat, és hogy kiket hogyan vonnak be. Többféle problémára hívta fel ez a figyelmet, illetve tanulságokkal szolgált a kenyaiak számára. Minden közintézmény munkáltató egyben, közbeszerzési szabályok kötelezik. És hogyha megfelelően történik a közbeszerzés, akkor a számos területet segít, támogat, többek között a munkaviszonyokat, a foglalkoztatás körülményét is. Lengyel példát mondok, az irányelvek végrehajtása során bevezettünk egy új rendszert, előírtuk kötelező jelleggel a közbeszerzéssel foglalkozó intézmények számára, hogy a munkatörvénykönyvét alkalmazzák a foglalkoztatási feltételek meghatározására, és ne a magánfoglalkoztatásból induljanak ki. Például a gazdasági minisztériumnak volt nagy szerepe az intézkedési terv kidolgozásában. Hogyha a gazdasági vagy a pénzügyi minisztérium a nem pénzügyi beszámolók témakörében szervez egy konferenciát, akkor annak sokkal nagyobb a tekintélye, mint hogyha mondjuk a foglalkoztatási minisztérium szervezné meg. Tehát így lehet gondosan bevonni a megfelelő intézményeket. Aztán a regionális együttműködés és a közös intézkedések kérdéséről annyit tudok mondani, hogy a legjobb kezdeményezések néha egészen kis vállalatoktól érkeznek, és ezek nagyon hasznosak még a kisebb csoportosulások is nagyon sokat jelenthetnek. 2012-től a különböző szervezeteknek a részvétele 2012-től nagyon hatékonyan megvalósul, és az ombudsman hivatalával veszük fel a kapcsolatot például, a lengyel intézmények felmérik a különböző e, akadályokat, korlátokat, és igyekszünk elhárítani őket. A jogorvoslati fórumok pedig a gyakorlatban kell, hogy eredményeket produkálnak. Az EU-n kívüli együttműködés tulajdonképpen ugyanúgy valósulhat meg, mint az állam, és megfelelő eh, hatóságai szervezetei bevonásával az unión belül együttműködés. Köszönöm szépen. Dévá úrnak adom meg a szót, mondja az elnök. Köszönöm szépen a kiváló kérdéseket, észrevételeket. Kevés az időm, négy kérdésre korlátoznám a eh, válaszaimat a szabadkereskedelmi megállapodások és az emberi jogok beépítése témájáról annyit tudnék mondani, hogy az emberi jogi diskurzus menete szempontjából többféle eszközben is gondolkodhatunk. A jelenlegi megoldások azért nem hatékonyak, mert a fenntartható fejlődés, vagy a CSR, a társadalmi felelősségvállalás az meglehetősen nehezen megfogható és az emberi jogi garanciákat nem megfelelően biztosítja. Úgyhogy erre külön rendelkezéseket kell megfogalmazni. Nem elég valamiféle homályos CSR melléklet egy egyezményhez. Ennek nem lesz megfelelő eredménye. A tiszta kezek doktrináját is rögzíteni kell. Tehát ha valaki környezetet szennyezett befektetőként vagy beruházóként, akkor ezért szankciók kell, hogy sújtsák, és e, legyen kizárva egy csomó közbeszerzési lehetőségből, versenytárgyalásokból. Tehát az emberi jogi helyzetet például a beruházás előtt kelljen értékelni egy beruházóval megállapodás kötésére készülő kormány előzetesen értékelje az emberi jogi és környezetvédelmi vonatkozásokat. Erre vonatkozik egyébként a 9-es irányelvünk, és persze a részleteket meg lehet vizsgálni, ki lehet alakítani. Úgy látjuk, hogy a kötelező szabályok sokat segíthetnek itt. Az egyezmények kötelezhetik a részes államokat. Kimondhatják, hogy a jövőbeni beruházási megalapodásokban emberi jogi rendelkezéseket kell érvényesíteni. Ez az én ajánlásom. Hogy a társaságokra kötelező előírások vonatkozzanak, emberi jogi, illetve kellő gondossági megoldások már elérhetők, és ez jó, hogy akkor, amikor a társaságok a megfelelő gondosság jegyében járnak el, akkor garantálják az emberi jogokat. Hát jó kérdés. Mindegy, hogy kis vagy nagy cégről van szó, európai vagy Európán kívüli cégről, egy beruházónak tiszteletben kell tartani az emberi jogokat, erről kell gondoskodnunk. Ezekből nem engedhetünk legyenek előfeltételként megfogalmazva az üzletkötéshez, és punktum. Aztán kiemelném még a nagyvállalati rendszer szintű korrupciót az állami hatóságokkal való együttműködésben. Akkor, amikor behálózzák a nagy cégek a szabályozó intézményeket, hatóságokat, akkor az egy átfogó problémává tudja magát kinőni, mert egy rendszer szintű korrupcióhoz vezet, és még a választásokat is befolyásolhatja. Tehát ez valóban nemzeti szintű fellépést igényel, foglalkoznunk kell vele. Aztán az igazságügyi főigazgatóság, illetve a bizottság képviselője nagyon örülök, hogy kitért a jogorvoslati kérdésekre az utóbbi hónapok során eh, nagyon konkrét, részletes egyeztetések zajlottak. Az FRI eh, vélemény szerintem egy nagyon jó. A, a FRA vélemény eh, valóban nagyon jól megfogalmazta a különböző problémákat. A hatékony jogorvoslat meghatározására van szükség, ezen eh, dolgozunk, nem csak uniós megközelítésben, hanem unión kívüli összefüggésben is. És a, idén júniusban az ENSZ közgyűlés elő, elé kerülő emberi jogi jelentésben ezek a részletek is megtalálhatók. Majd konkrét ajánlásokat teszünk majd Európán kívül is a különböző társaságok működésére, és ennyit szerettem volna elmondani. Köszönöm szépen! Elnök, Sá úrnak adom át a szót. Köszönöm szépen. A GSP Plus monitoring területről annyit szeretnék mondani, hogy Pakisztánban a GSP Plus nagyon fontos, fontosnak látjuk, hiszen a helybeli kihívások erre hívják fel a figyelmet. A terrorizmus például, illetve a biztonsági kihívások 200 milliós Nagyország, Pakisztán, ne felejtjük, és 60 milliós a munkaerőpiacunk. Tehát óriási a dolgozó létszám. Úgyhogy a GSP plusz státusz számunkra nagyon fontos eszköz, hogy a ruhaiparban, ami 40%-át foglalkoztatja a dolgozóinknak, érvényt szerezünk az emberi jogoknak és Pakisztán számára ez egy fontos exportforrás, eh, illetve az EU fontos partner, 25% az exportunknak irányul az EU felé. Tehát nagy lehetőséget látunk ebben, és ezért szeretnénk, hogyha folytatódna a GSP+. Tudjuk persze, hogy 27 egyezménnyel kell ezt összehangolni, és a felülvizsgálati jelentés legutóbb tavaly készült, illetve jövőre 2018-ban lesz a következő szeretnénk, hogyha meghosszabbítanánk ezt az együttműködést, és közben persze javítani igyekszünk majd a munkaviszonyokat. A GSP Plus keretében szeretnénk, hogyha szélesebb körű megállapodások születnének, illetve a szabálykövetésnek olyan mutató számait tudnánk bevezetni, illetve olyan viszonyítási szinteket alkalmazni, amelyek még hatékonyabbá tennék a megvalósítást. Ezt szerettem volna hangsúlyozni GSP Plus kapcsán. Aztán a kikkel kapcsolatban feltett kérdésre a következőt tudom mondani Egy eset tanulmányt mutattam be tulajdonképpen, nem volt idő a részletekről szólni, de megvizsgálhatjuk egyébként az irányelvek végrehajtásának a körülményeit. A nemzetközi felháborodás és kampány, ami a tiszta ruhák etikai hátterére irányult például aztán a pakisztáni bírósági ügy is erre hívta fel a figyelmünket, és a német kormány beavat, beavatkozása vagy részvétele ebben az ügyben segített a kártérítésben. Még akkor is, hogyha 20-30%-os részesedésű gazdasági társaságokról van szó, vagy egy ellátási lánc sokadik láncszemeként jönnek ők a képbe. Ezért nagyon jó a német kormány döntése, klasszikus példa. Mert általában a kormányok vonakodnak részt venni. Három év helyett akár. Négy évet is mondhatnánk, hogy a közbelépés európai eh, vagy más országok részéről hosszabb időkeretben valósulhatna meg. A Rana Plaza bangladesi esete volt az egyik eset tanulmánynak a tárgya, és itt egy összegű kártérítést kaptak kollektíven. Pakisztáni példák pedig arra utalnak, hogy a saját társadalom biztosítási megoldásunk létezik és ezt tudjuk alkalmazni jogorvoslati e, célból, illetve megvan a saját külön nyugdíjrendszerünk, és ez is igénybe vehető az áldozatok családjára e, alkalmazható, illetve egy nagyon kiterjedt nyugdíj ellátást kaphatnak. Bírósági ügyek segíthetnek ebben, és az érintetteknek a bevonása. Ennyit tudunk tanulságként megfogalmazni. Aztán a képviselő úr nagyon helyesen mondta, harmadikként erre reagálnék, hogy nemzetközi szinten, vagy európai szinten a német kormány, illetve Pakisztánban a parlament szerepe, a pakisztáni kormánynak a részvétele az, ami aktívabb szerepvállalást jelentene. A társaságok így tudják betartani az emberi jogokat. Alapvetően a profit maximalizálására törekednek, de ez nem szabad, hogy a munkavállalók biztonságát és életét veszélyeztesse. A nemzetközi megállapodások, egyezmények keretében gondoskodhatunk erről, és nagyon szívesen részt veszünk ebben. Amely pedig a kötelező vagy önkényes, önkéntes jelleget illeti, hogyha nálunk megjelenik egy együttműködő társaság, és nincsenek kötelező előírások, akkor ezek megkerülhetők. Tehát ha körültekintőbben szeretnénk a beruházókat megválasztani, akkor ebben sokat segítenének a kötelező előírások az önök részéről. Tehát ezért szeretnénk folytatni az együttműködést. E téren, hogy biztonságosabbak legyenek a munkakörülmények és a, a munkavédelem, még a sztrájkot is ideje. Köszönöm szépen. Némileg csúszásban vagyunk. Köszönöm szépen az előadóknak. Tényleg egy nagyon érdekes információ cserére került sor, és ezzel rá is térünk a harmadik panelre. Röviden helyet foglalnak az új előadók, átrendezzük az asztalt. Thank you. lehetőség. Possiamo iniziare questo... Nos, mint már beharangoztam, az utolsó egy harmadik panel következik. Az eddigi haladásról szeretnék beszélni az ENC kormányközi munkacsoport folytatott munka kapcsán a nemzetközi vállalatok, vagyis a multikra vonatkozó kötelező érvényű eszközökről beszélünk, illetőleg a civil társadalom bevonásáról nemzeti, nemzetközi megközelítéseket hallunk most. Köszönöm a résztvevőknek, először is Luis Espinosa Salasnak, aki előadó az Ekvádor állam ENSZ-beli állandó képviseletenél, utána Szeri úr következik, és Carlos López úr, aki a jogászok nemzetközi bizottságát képviseli Svájcból. Szalasz úr, köszönöm szépen. Én is szeretnék Szeretném átadni az ekvadori kormány üdvözletét. Köszönöm szépen az elvégzett munkát, és hogy lehetőséget kaptunk mi nem a csoportunkban nemzetközi kötelező jellegű szabályokat kialakítani. A 29, 2609-es döntés alapján hozták létre ezt a bizottságot. Elnézést kell kérnem a tolmácsoktól. Írtam egy szöveget, ki is osztottuk ezt a szöveget, de nem is fogom felolvasni a kiosztott szöveget. Ami most következik, az az, hogy beszámolok ennek a munkacsoportnak a munkájáról, annak státuszáról. Mindeddig Többször elhangzott, hogy talán nagy a szakadék az önkéntesség és a kötelező jelleg között ezen a területen. Ezért úgy gondolom, hogy talán észszerű lenne a vállalatoknak lehetőséget adni arra, hogy önkéntesen ö, közelítsenek meg az adó oldalról kérdéseket. Hát ugye, tehát mi lenne, hogyha a vállalatokról megkérdeznénk, hogy szeretnének-e önként adót fizetni, de hát ezt nyilván egyetlen állam sem szeretné. Ami az emberi jogi kérdéseket illeti, hát ez is egy bonyolult kérdés. Mit sikerült eddig elérni? Az adózás területén ezért csak-csak haladtunk. Az emberi jogoknál miért nem tudunk legalább annyit elérni? Pedig bonyolult mind a kettő. Nyilvánvalóan sok minden van, van, ami a tét ebben az ügyben, és nyilván tovább kéne haladnunk ezen a megkezdett úton, méghozzá egy kötelező jogszabály irányába. És végül is haladás sikerült elérni a 26.9-es állásfoglalás értelmében. Két ülést akartak tartani, amelyek keretében megvitatják az aktuális kérdéseket. Egyébként az ülések időközben meg is valósultak. Fel, elolvasható ez különböző cikkekben is, mit sikerült elérni, számos cikk született az ülésekkel kapcsolatban. Most abba abban a helyzetben vagyunk, hogy az EU elhagyta a termet az első ülés során. A második ülést miért nem így alakult? Ott az EU már nagyon konstruktívan vett részt a munkában, és sikerült egy olyan szöveget elfogadni, amely sikeressé sikerré tette ezt az ülést. Ezzel a második sikeres üléssel megteremtettük az alapját egy harmadik ülésnek. Ennek nagy jelentősége van. Október 23 és 28 között kerül sor erre az ülésre, és többek között arról van szó, hogy az elnökségnek dokumentumokat kell készítenie azzal a célkitűzéssel, hogy pontosan dolgozzák ki, mi mindent akarunk elérni az emberi jogok területén. Miután végighallgattam az eddigieket, ugye felmerülhet a kérdés, hogy kell-e a kötelező jogszabály, vagy nem. Én úgy gondolom, hogy szükség van egy kötelező jogszabályra, büntetlenséget nem élvezhet senki, amikor megsértik az emberi jogokat. Ha tehát önkéntes normáink lennének, akkor ez azt a veszélyt hordozná magában, hogy lennének olyanok, akik magukra nézve ezt nem érzik kötelezőnek. Fontos tehát a vállalatok számára, hogy tudják, mi a helyzet valójában, kihez fordulhatnak, és milyen normákat kell betartaniuk, és így van ez általában, és az emberi jogok vonatkozásában is, ha lenne egy ilyen általános norma, amit mindenkinek be kéne tartani, akkor ma nem is kellett volna összejönnünk az a helyzet, hogy azok a vállalatok, amelyek az emberi jogokat megsértik, igazából nagyobb profitra tehetnek szerte. Ezért gondolja Ecuador azt, hogy szükség van ezekre a kötelező normákra, amelyek mindenkire vonatkoznak egyaránt. Persze sokan mondják, hogy vannak jó elvek, szép elvek, és ezeket csak be kell tartani, de hát bizony az önkéntes normáknak megvan a határa, a korlátja, főleg, hogyha az áldozatok jogait kell képviselni. Az Európai Parlament állásfoglalását illetően azt tudom mondani, hogy hálával tartozunk ezért az állásfoglalásért. A számos elemet tartalmaz, amelyet az ENSZ keretében újra és újra kértünk, követeltünk. Nem akarok a részletekbe menni, de az emberi jogok sértelmeinek, megsértésének áldozatairól beszélünk. Ezt komolyan kell venni. Például a kártalanítás, a kártérítés ügye a jogorvoslat témája. A Rana i Rana Plaza baleset 600 dolláros kártérítést fizettek, nevetséges összeget tehát egy-egy halottért. Hogyha vannak országok, amelyek adott esetben jobban átlátják ezt a helyzetet, jobban ismerik a témát, akkor ezek biztos az EU országai, hiszen itt látjuk, hogy intézkedéseket hoznak, olyan intézkedések vannak itt az EU-ban, és szabályok, amelyekről egyelőre más országok csak álmodhatnak. Mindenek előtt az ENSZ részéről mondhatjuk el, hogy sokkal kevesebbet értünk el Ázsiában, Afrikában, Latin Amerikában, mint az EU talán a töredékét annak, amit az EU már elért, pedig azért ott is igyekeznek fellépni az emberi jogok megsértése ellen. A Texaco ügye e, közvetlenül érinti Ekvádort, bíróság elé került már. Egyelőre nem sikerült ítéletet hozni az ügyben, vagyis itt olyas valamiről van szó, amely, ami nem csak fejlődő országot érint a Vattenfall, Németország, Svédország ügyében, vagy más esetek is vannak, Philip Morris például, amelyek bizony még a legfejlettebb országokban is vitákat okoznak. Ecuador esetében elmondhatjuk, mi nagyon igyekszünk azon, hogy egy dokumentumot tudjunk létrehozni, amely reméljük megszületik a következő hónapokban. A cél itt az, hogy megalkossuk az alapját annak, hogy tárgyalásokat folytassunk. Ezért aztán felszólítom önöket, hogy folytassák a munkát. Az Európai Parlament kötelezettséget vállalt, és érezzük az Európai Parlament támogatását, de itt nem csak Ecuadorról van szó, hanem általában a kezdeményezésről. Az emberi jogokat tiszteletben kell tartani, az emberi jogok megsértése ellen harcolni kell, bárhogy is, bárhol is sérüljenek meg ezek a jogok ami pedig a kötelező normákat illeti, másképp erre nem lehet válaszolni. Ha ugyanazok a szabályaink vannak, ugyanazon körülmények, feltételek alapján működünk, akkor bizony ez jelenti a legjobb védelmet az emberi jogok megsértése ellen. Köszönöm szépen. Szeri úr, parancsoljon. Csak egy Köszönöm szépen a meghívást és a lehetőséget, hogy részt vehetek ezen a szemináriumon, egy rendkívül átfogó és egész délután nagyon sok véleményt hallottunk, opciót hallottunk, elemet hallottunk, amelyel hozzájárulunk ehhez a széles körű vitához a szerepem az, hogy kitérjek az elkövetőben az Európai Unió pozíciójára ebben az összefüggésben, hogyha a kormányközi munkacsoportról beszélünk, e, e, e, itt egy fontos szerep jut Brüsszelnek a koordinációban, mint mondtam, és a tagállamok is ezt el is várják. Mi egy diplomáciai szerepet játszunk ebben, hogy összefogjuk a tagállamaink álláspontjait, és képviseljük ezt Genfben a delegációnkkal, amely az EU-t képviseli. Ott egy néhány szóban szeretnék tehát kitérni erre és reagálnék arra, amit Spinoza úr mondott, itt az EU pozíciója a munkacsoportban és a vitában már elhangzott, az elmúlt időszakban megszületett ez a megállapodás, ugye hogyan ha kezdjük meg a munkát, ebben kellett dönteni. Az EU-nak az elején komoly kételjei voltak az eljárást, a folyamatot illetően Genfben az elején, tehát a rezolúció ellen a, a határozat ellen szavaztunk az elején, de igyekeztünk konstruktív pozíciót kialakítani a viták során is, így részt venni Genfben, és hát ez két éve folyik az első ülése ennek a munkacsoportnak már két éve volt, és Ecuador, Ecuadorral és a többi partnerrel együtt igyekszünk konstruktívan hozzáállni a legfontosabb pontok, és hát sikerült a nehézségeket legyűrni a megközelítésben, a hatály, például a szerződés hatája is egyre kedvezőbb. Nem, a vita kizárólag a multikra irányult volna eredetileg, mi ezt nem támogattuk, és az emberi jogok sérelménél ugye nem hagyhatjuk figyelmen a kis cégeket sem, és a helyi cégeket sem, nekik sem szabad megsérteni ezen jogokat. Itt ragaszkodnák ehhez, és az ENSZ iránymutatásait nem felejtjük el természetesen, és a bizottságbeli kollégák is ezt hangsúlyozták minden bizonyal. Valamikor a mai vita során is mi láttuk, hogy a konszenzuson alapulnak ezek az ENSZ iránymutatások, ezek az elvek, és hát persze mm, a kérdés az, hogy ezek nem kötelezőek, de nem tökéletes választ adnak, mert nem kötelezőek. Itt el lehet gondolkodni ezen Nyilvánvalóan bevonjuk-e az összes céget, ez a nagy kérdés, nem hagyhatunk figyelmen kívül senkit, és a vitába kit vonunk be. Üdvözöljük azt a tényt, hogy a partnereinkkel együtt, Ecuadorral meg a többi országgal Genfben sikerült egy egyességre jutnunk, amely lehetővé tette elmúlt év októberében, hogy az Európai Unió részt vegyen a vitákban, és tényleg konstruktívan hozzájáruljon a további fejlődéshez, ezt már elmondtam. Igen, elmondtuk azt is a korábbiakban, hogy a csoport első két ülése itt a rezolúció kapcsán fontos volt, sikerült haladni is. Első alkalommal nem voltunk ott, második alkalommal részt vettünk a vitában. Mint mondtam, ez is egy fejlődés, egy sor embert, civil szervezet is bevontunk, tudósokat is bevontunk a későbbiekben a véleményalkotásba. Itt tartunk most természetesen a következő lépésekről is beszélni kellene, de ezekre már rámutatott a kollégám ekvádori kollégám, nyilvánvaló, hogy vannak elvárások, tehát hogy valami megszülessen, valami az asztalra kerüljön, eredményként lesen prezentálni valamit, egy kicsit talán konkrétabban, mint eddig, hiszen így ez egy olyan kezdeményezés, amely rendkívül extenzív, átfogó, nagyon komoly, és, de hát másrészt persze nagyon technikai jellegű is, nehéz feldolgozni ezt ilyen anyagot, tehát ilyen technikai nehézségek is vannak a vitákon, és diplomáciai szolgálatként mi nem mindig tudjuk ezt vállalni, ezért a tagállamok részéről szakértőkre is szükség van, akik majd részt vesznek a vitában tehát a tagállamok eh, támogatására szükség van, és eh, a kollégámmal egyetértek, hogy tényleg, hogyha haladni akarunk, eh, és ha a diplomáciai oldalról beszélnék, nem a technikairól, az eurókrata megközelítést alkalmazom, de hogyha összehasonlítjuk azt, hogy mi a, milyen helyzetben vagyunk most a vitákban, a tárgyalások során, a tudatosításban, azt nagyokat léptünk az elmúlt évekhez képest szerintem. Ezt be kell látni, és ebben egyetértünk. Tehát van egy munkacsoportunk, amely ezzel foglalkozik, és tényleg tudatosítani akarja a témát mindenhol, és lehetőséget biztosítunk a tudatosításra, mint a mai vita például, de más viták is voltak a parlamentben ebben a témában, amelyeken részt vettem, mások is az Európai Bizottságtól, a kollégák is ott voltak. Tehát látjuk, hogy történnek dolgok ezen a területen, nem sokára ö, haladni fogunk, és egyre konkrétabban tudjuk megfogalmazni a kérdéseinket és javaslatainkat. Ismételni tudnám, amit a kollégám már korábban mondott, az Európai Bizottság részéről például jelentés készül az alapjogi ügynökség részéről. Ez is nagyon fontos, hogy és ennek is megvannak a maga alapjai, meg kell vitatni ezt, és ez egy fordulópont tulajdonképpen, vagy mérföldkönek is nevezhetném, ami itt történik az EU tanácsi következtetése is megszülettek, aztán alapjogi ügynökség készítette ezt elé, egy jelentés megint születik, az Európai Unió foglalkozik tehát a témával, mert ehhez mindig vitára van szükség, részletekben menő munkára van szükség, történnek tehát a dolgok, és a világban is látjuk, hogy számos lépés történik. A tagállamok szintjén Franciaország egy nemzeti cselekvési tervet tett közé nemrégiben, Tudom, ez persze nem a szerződés témája még egyelőre, de nyilvánvaló haladunk. Még egy utolsó felvetést, a tagállamokkal dolgozunk, együttműködünk, egy, talán a végén egy hivatalos határozat is születik, majd ha ezt képviselni tudjuk a kormányközi munkacsoportban is. Volt egy ülésünk, egy tanácsülésünk, több ülés lesz még a tanács szintjén ebben az ügyben, talán még egy teljes konferenciát is meg tudunk szervezni ebben a témában az elkövetkező időszakban, konkrétan júliusra gondolunk, de a folyamat halad, ki kell alakítanunk a végleges véleményünket, a technikai kérdéseket alaposan meg kell vizsgálni, még pillanatnyilag nem alakítottunk ki közös álláspontot, de történnek dolgok, haladunk ebben az ügyben, és azt gondolom, hogy ez egy szép eredmény, és szép eredményt értünk el az elmúlt évek során is. Köszönöm, López úr. Euh, Köszönöm szépen, elnök úr. A Jogászok Nemzetközi Szövetsége részéről szeretnék néhány gondolatot megfogalmazni. Köszönöm szépen a meghívást és a lehetőséget Ugyanakkor a szervezetünk nyilatkozatát angolul olvasom fel, hiszen angolul született. A célkitűzéseink megértéséhez tudnunk kell, hogy honnan jövünk és hova megyünk. Egy nemzetközi NGO vagyunk, és a nemzetközi jogászokkal szervezetét 1952-ben a hidegháború közepén alapították, és kivívtuk a szakma elismerését azóta. Abban az időben kommunizmus volt Kelet-Európában, apartheid volt Dél-Afrikában, Guatemalában, diktatúra. És ilyen körülmények között kellett kidolgoznunk a nemzetközi emberi jogi jogszabályokat, ajánlásokat. Az ICJ részéről szeretném elmondani, hogy eh, támogatjuk a nemzetközileg jogilag kötelező érvényű eszközöket az emberi jogok betartására. Egy eh, hatékony nemzetközi keretet szeretnénk eh, kidolgozni a végrehajtásuk érdekében is. Hogy mindenhol a világban védjük az emberi jogokat. Az ENSZ döntése, hogy az üzlet és az emberi jog témakörét összekösse, a globális üzleti forgalomban nagyon nagy szerepet fog kapni. Az üzlet, főleg a transnacionális vállalatok rendelkeznek eh, olyan lehetőségekkel, hogy komolyan befolyásolják az emberi jogok helyzetét. Azonban eh, a emberi jogi, a nemzetközi emberi jogi üzenetek ritkán érik el a nagyvállalatokat. Nagyon fontos, hogy az NGO-k megkapják azt a lehetőséget, hogy erősebben szóljanak bele a jogalkotásba a nemzetközi kereskedelem tekintetében is. Reméljük, hogy pozitív módon tudunk majd hozzájárulni az emberi jogok helyzetének javításához, és pedig az egész világban. Az ICJ szeretné az összes érintettet bevonni. Az európai tagállamoknak kell ezen fáradozások első sorában menetelnie, de nincsenek mind ott. Nagyon sok kérdés merül fel egy jövőbeni megállapodás tekintetében, hogy milyen területeket befolyásolna a kötelező jogi eszköz. Néhány európai tagállam azt gondolja, hogy az európai vállalatoknak ártana. A ICJ, a Jogászok Nemzetközi Bizottsága ezt úgy látja, hogy az európai vállalatoknak is megfelelő szabályzásokat kell hozni. De lehetővé kell tenni, hogy fenntartsuk a javaslatokat, és hogy ne kerüljenek konfliktusba az európai vállalatok. És amit mindenképpen szeretnénk kikerülni, az a spekulatív megközelítés lenne az európai vállalatokkal nem áll ellentétben az általunk javasolt megoldás. Az európai tagállamok intézkedéseinek ki kell egészíteni az európai intézkedéseket. Az új megállapodás célja az lenne, hogy a transzacionális vállalatok működését úgy alakítsa, hogy jobban figyelembe vegyék az emberi jogokat. De rengeteg kihívás is áll a nagy vállalatok, a nemzetközi vállalatok előtt. Kihangsúlyozom, hogy az aktív és a konstruktív szerepvállalás tudja majd a javaslatot megfelelően kikristályosítani. A tartalom tekintetében az államok és az üzlet felelősségét és jogait kell, hogy taglalja. Mindenképpen szólni kell az igazságszolgáltatáshoz és a kárpótláshoz való hozzáférésről is. Az Európai Tanács, az UNHCR mind javaslatokat tesz. Az Európa Tanács miniszteri tanácsa 2016-ban fogadott el egy ajánlást az üzlet és az emberi jogok témakörében. Ide beletartoznak eh, az üzlet különféle felelősségei, tehát polgári jogi és büntető jogi felelősségei. A európai vállalatok leányvállalataira is vonatkozik, hiszen ezek a leányvállalatok európai vállalatok irányítása alatt állnak. Nagyon fontos az, hogy az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférést minden esetben biztosítsuk. az Európa Tanács komoly intézkedéseket is javasol, hogy hogyan lehetne jogsegélyben részesíteni olyan embereket, amelyek kárt szenvednek a vállalatok üzletétől, üzletpolitikájától. A emberi jogi főképviselő javaslata is ebbe az irányba mozdult el. Ezen kívül az Európai Alapjogok Ügynöksége is felsorolható itt. Nagyon lényeges, hogy minden kontinensen legyen egy megfelelő tudat, és szükségünk van egy globális, többszintű megállapodásra is. Az Európa Tanács ajánlásai is azt mutatják, hogy konszenzus van a témakörben. És nagyon lényeges, hogy ne maradjunk passzívak és csendesek. Az igazságszolgáltatáshoz és a kártérítéshez való hozzáférés alapvető emberi jog, és az üzletnek is élnie kell ezzel a közelezettségével. Tehát azt szorgalmazunk, hogy kötelező jellegű eszközöket hozzunk és a francia példa is azt mutatja, hogy lehetséges, kötelező érvényű intézkedéseket hozni a vállalatok számára. Hollandiában is hasonló intézkedéseken gondolkoznak. Még egy percem van és jogi keretet is szeretnénk létrehozni a jogi együttműködés tekintetében. Tehát itt főleg a kölcsönös jogsegély intézményéről szólunk határokon átnyúló esetek tekintetében. Nagyon fontos a korrupció és pénzmosás elleni fellépés is a nemzetközi vállalatokon belül. És az üzlet és az emberi jogok kérdése is ugyanilyen fontossággal bír de természetesen nagyon fontos, hogy kialakítsunk egy globális szintű nyomonkövető és megfigyelő mechanizmust. Ez az eddigi emberi jogi megalapodásoknak is fontos része. A szervezetem ajánlásokat írt és publikált, eljuttatom önökhöz, és most az üzlethez fordulok zárszóként. Az ICJ mindig azt szorgalmazta, hogy a jogalkotás ezen a téren is átlátható legyen. Az üzletnek is meg kell adni azt a lehetőséget, hogy a hangját hallassa, és hogy meghallgassák. Az emberi jogi szervezetek felszólítják az üzletet, az üzleti élet képviselőit, hogy könnyítsék meg a szerepvállalásokat. Ez az európai üzlet számára nagyon lényeges eszköz. És nagyon fontos az, hogy jogilag számon kérhetők legyenek az üzleti élet részvevői. A vállalatoknak eh, azonos feltételeket kell biztosítani, hogy tudják védeni az emberi jogokat. A kormányok számára nagyon fontos ugyanez, hogy eh, a globális piacon mindenkinek egyenlőek legyenek a feltételei, és ez az európai üzletnek is használ. És ez hozzájárul a gazdasági globalizáció fenntarthatóságához is. Köszönöm szépen, elnök úr! Grazie, grazie lei. Köszönöm. Tíz percünk van. Tehát, ha valaki esetleg Szót kér Maria Arena. Franciául szeretnék hozzászólni. Köszönöm szépen mindezeket az információkat. A magam részéről teljes mértékben támogatom az egyezményénket. Tehát kérem tudja, hogy amikről itt szó van az INTO szakbizottságban, eh, sokat foglalkozom, foglalkozunk az emberi jogok helyzetével, és a kereskedelmi egyezmények ennek fontos eszköze. A Nemzetközi Kereskedelmi Szakbizottságban erről sokat lehet hallani, és még a jövőben is ebbe az irányba szeretnék majd tovább haladni. Önt meghallgatva, tulajdonképpen a külügyi szolgálat eljárása jut eszembe. Az Európai Unió az egyezmény ellen szavazott. Felteszem, hogy a háttérben más indokok húzódtak meg illetve lehetnek egyéb megfontolások is. Az ön által elmondott érv engem nem győzött meg a tekintetben, hogy az irányelv és az egyezménynek a rendelkezései úgy függenének össze. Tehát nem biztos, hogy a vezérelv az kell legyen, amit ön elmondott. Arról sem vagyok meggyőződve, hogy a multikat ez nem kell, hogy érintse, csak a többieket. Hogyha itt dolgozunk az Európai Parlamentben, és azért küzdöttünk, hogy a megfelelő gondosság elve érvényesüljön, illetve a konfliktusövezetekből származó ásványok megfelelő kezelése megvalósuljon, akkor azt kell mondjam, hogy nem korlátozhatjuk a szabályaink érvényét a KKV-kre, és nem mondhatjuk, hogy a nagy társaságok pedig ne tartozzanak a hatályba. Tehát azt látjuk, hogy a megrendelő a nagy cég, és a kicsik neki dolgoznak. Úgyhogy pontosan a multikat kell szabályozni. Ezért bennem kétségeket ébresztett az, amit ön elmondott. A kérdésem a következő, ugye nehéz összefoglaló képet adni a tagállamokról, de azt szeretném megtudni, hogy egy ilyen kezdeményezés melyik tagállamban talál nagyobb fogadókészségre, és hol talál kisebb nyitottságra. Mi a háttérdinamika az egyezmény megkötése felé vezető úton? Ez tehát a külügyi szolgálat felé az első kérdésem. A vitát meghallgatva ma délután a komplexitás jutott eszembe. Az emberi jogok területén dolgozni összetett feladat, ez így igaz. Tehát nem könnyű jogilag kötelező eszközrendszert kialakítani, és azt emberi jogi garanciák mellett alkalmazni. Például, hogyha származási, ország elvét nézzük, vagy a növény- és állategészségügyet, vagy az európai fogyasztóvédelem területét, akkor itt is nagyon összetett, de valóban rendkívül összetett területekről van szó, és mégis kidolgoztuk az eszközöket. Tehát, hogyha az európai fogyasztók védelmében sikerült megtalálni az eszközrendszert, az emberi jogok kérdésében viszont hogyha Európán kívüli közreműködőkről is szó van, például a Rána Plaza összeomlása maga alá temetett embereket, akik meghaltak, vagy a konfliktusövezetből származó ásványok esetén, vagy Indiában az emberi jogi jogsértések terén, ugye emberek halhatnak meg, emberek sérülhetnek meg, és itt nem tudjuk megtalálni azt a megoldást, ami egyébként már meg van találva más területeken, mondjuk a növényegészségügyben. Tehát ez lenne a kérdésem, talán önnek lesz erre megoldása. Utolsó kérdésként, csak hogy lássuk, hogy pontosan mifelé megyünk, merre haladunk, akár a főigazgatóság szintjén, akár az Európai Bizottságnál, ki az, aki konkrétan felelős ezért? Megnevezhetünk egy konkrét biztost. Mert hogyha nincs konkrét kapcsolattartó személy, akkor egy kicsit ködbevész a felelősség. Tehát parlamenti képviselőként, a civil szervezetként is azt gondolom, hogy megkönnyíti az ilyen ügyeknek a kezelését, hogyha az eredményt egy konkrét felelőstől kérhetjük, illetve rajta kérhetjük számon. Köszönöm. Köszönöm. Igen. Nagyon érdekes nap ez a mai. Mindenek előtt csatlakoznék Aréna asszony kérdéséhez, hiszen Mimica biztossal találkozunk délután, és igazából nem tudjuk, hogy ki a felelős. Ki az illetékes? Jó lenne, hogy egy kis előbbre lépnénk ezen a téren. És éppen ezért szeretnénk megkérni a bizottságot, hogy foglalkozzon a dologgal. Most a nagykövettől kérdezném meg, és spanyolul beszélek. Tehát Ecuador képviselőjétől kérdezném. Először is köszönöm, amit mondott. Köszönöm, hogy eljött az Európai Parlamentbe, hogy javítsa a helyzetet, de sajnos nem ugyanaz a pozíciónk itt az Európai Parlamentben, mint a bizottságnak. Mi úgy gondoljuk, hogy a bizottság nem csinált semmit. Mi nem kaptunk semmit. A kérésem pedig az lenne, hogy jöjjön valami most várunk egy univerzális kötelező eszközre. Abban a tekintetben, hogy az EU-nak mit kellene tennie. De most mit tegyünk? Tehát itt az ENSZ szintjén, az EU szintjén kellene lépnünk, Tehát ez nem túl kényelmes kérdés, de remélem megvan a válaszuk. Igen, ennyi. Köszönöm. Igen. Ortun úr nagyon ideges. Nem tudom, hogy miért. Meg, megadom a szót. Egy percre. Szeretnék jó magam válaszolni Árénak képviselőnek. Természetesen most eh, már rövid idő maradt, de egymás között egyeztethetjük, hogy hosszabban válaszoljak, és nagyon szívesen megteszem. Nagyon örülök a kérdésének 2000 óta. Az a főigazgatóság, amely a foglalkoztatásival közösen kezeli ezt a kérdéskört. 2015-től a GRO névre hallgat a növekedési főigazgatóság és 29 éve dolgozom ennél a szervezetnél, és én magam sem látom világosan az egyszemélyi felelősséget, de magas szinten kiváló az együttműködés 8 vagy 9 főigazgatóság körében. Tehát itt igazából egy kicsit még magasabb szintre kellene ehhez felemelni az ügynek a kezelését. A 2016 novemberi közleményében a bizottság megfogalmazta, hogy a több érintettet magában foglaló platform a bizottság főtitkár helyettese vezetésével működik. És a főigazgatóság feladata, hogy az összes kezdeményezést nyomon kövesse a 2030-as agenda témájában. Természetesen van erre egy készülő csomag, egy CSR, egy üzleti kompakt, tehát megvan erre a megoldás, és ennek a belső felelőssége is kialakult. Minőr asszonynak, a kollégájának, én már három alkalommal tettem konkrét javaslatot, és el is mondtam, hogy teljes mértékben elfogadom a kialakult megoldást, de azzal a feltétellel, hogy mindig ott legyen egy parlamenti képviselő, akivel együtt tudunk működni. És önnel, a kollégáival, a többi frakcióval is készen állok az egyeztetésre. Még mielőtt nyugdíjba mennék a 2030-as témákon, tudnánk együtt dolgozni, hiszen 2000 óta tartozik hozzám ez a kérdéskör. Köszönöm. 3-4 minuti a testa, quindi... Ah, percben megadnám mindenkinek a szót. És önnel kezdeném, Szálasz úr. Köszönöm a kérdéseket. Korra úr azt mondta, hogy ez egy fogas kérdés, illetve a válasz nem könnyű, mert politikai állásfoglalást hallhattunk, ezért megpróbálkozom vele. Szomorúan hallom, hogy eltér a parlament álláspontja a végrehajtó szerv álláspontjától, de ez számos országban és kormánynál van így, illetve ez egy lassú fejlődési folyamat. Aztán nemzetközi tapasztalatok alapján azt mondhatom, hogy azt látom, hogy sokszor biztosnak látott megoldások működésképtelennek bizonyulnak. Az EU sok esetben úgy igyekszik konszenzust kialakítani, hogy a lehető leghatékonyabb megoldás születsen. Én például részt vettem a higannyal kapcsolatos tárgyalásokban. Az összes latinamerikai ország bevonásával. És volt egy cikk, amelyik az egészségügyi vonatkozásokkal foglalkozott. Természetesen van egy környezetvédelmi egyezmény, Kanada, az USA részvételével. Nagyon élénk vita alakult ki, és voltak végig gondolandó szempontok, és végül is sikerült elérni, hogy beépítsék a számunkra fontos cikket az egyezménybe. Tehát amikor elfogadták végül, akkor bekerült az egészségre vonatkozó cikkünk. És az EU egészségügyi miniszterei végül azt mondták rá, hogy egy nagyon gyenge szövegszerű megfogalmazás született, és ennél többet kellett volna kérnünk. Mit tehetünk egyáltalán? Erről annyit tudok mondani, hogy tovább tudjuk vinni ezeket a jó kezdeményezéseket, illetve Nyugtázom az elhangzottakat. A szabályalkotásban igyekszünk őket érvényesíteni. Itt egy meglehetősen szétterülő felelősségről és feladatkörről van szó, és Ecuador is kell hozzá, nem elég a mi jó szándékunk. Volt egy kongói képviselő a résztvevők között, aki arról beszélt, hogy kell, hogy legyen egy ernyő szabályozás, illetve a különböző vállalatok be kell, hogy tartsák a nagy átfogó szabályokat. És sokszor hajlunk arra a gondolatra, hogy egyes országok javaslatait kőbevésettek, és nem is igyekszünk megváltoztatni, vagy más belátásra bírni őket akkor, amikor surlódások vannak a tárgyalásokban, a cél, hogy minél zöggenőmentesebben menjenek a megbeszélések. Szeretném tisztázni, hogy mint hogyha ütköznének az irányelveink, és az irányadó elvek alapján végezzük a munkánkat. Nem csak ebben a körben beszélünk róluk, hanem úgy beszélünk az irányelvekről, mint hogyha egyhangú elfogadottság és támogatottság állna mögöttük, már pedig nem így van. Nagyjából konszenzus alakult ki, de nem teljes egyetértés, nem mindenki szavazta meg. Az emberi jogi tanácsban általában valaki kifogást emel, és mondjuk 27-ből csak 26-an szavazzák meg. Most már lezárom elnök úr a hozzászólásomat. Az Európai Parlamentnek megvan az eljárása az állásfoglalások elfogadására, így születnek az állásfoglalások, és azt kérném összességében, hogy támogassák ezeket a kezdeményezéseket. Yeah. Um, so a few Néhány kérdést intéztek hozzám, és arra szeretnék kitérni, hogy hogyan álljunk hozzá a komplexitáshoz, a kérdéseknek az összetettségéhez. Nem mondjuk azt, hogy az emberi jogok terület túl nehéz, túl összetett, és ezért nem tudunk megoldást találni. De azt se feltételezzük, hogy hogyha nem alakult minden tökéletesen, akkor az a rossz akarat miatt van így. Ebben az ügyben sajnos tényleg arról van szó, hogy rendkívül bonyolult az eljárás. Hogyha összerakjuk a különböző elemeit az utóbbi három órában eh, lezajlott vitának, akkor én azt mondanám, hogy talán még ön sem tudna egy könnyen áttekinthető képet adni erről. De lehet persze, hogy tévedek. A részletek szintjén um, megemlíteném, hogy nem arról beszéltem, hogy egy eljárási kérdésről van szó, hanem hogy politikai folyamat az emberi jogi tanács uh, határozatainak az elfogadása. És ez a politikai viták terepe, sajnálatos módon. 2014-ben az ENSZ irányelvei még csak három éve léteztek, óriási, széleskörű konszenzus övezte őket, és számunkra az Európai Unió számára óriási előrelépés volt ez, mert előtte nem volt semmi az irányelvek előtt. És a politikai folyamat, ami ehhez vezetett, túl megosztó volt, túl vitatott. Ezért nagyon szkeptikusan álltunk hozzá. Talán önnek nem szimpatikus a mi álláspontunk, amit két év alatt dolgoztunk ki, illetve a partnereinkkel elfogadtattunk. Nagyon sok kritikát is kaptunk, többek között az EU-tól, de most már kialakult egy olyan szakmai csoport, amelyel két hónap múlva ülésezünk majd, egy szélesebb körű napi rendet fogunk megtárgyalni, és többek között kitérünk az ENSZ irányelveire is. Bármi is történjék, Ugye lehet, hogy még sok év kell ahhoz, hogy az egyezmény létrejöjjön, de hát ilyen az élet. Ez a tényhelyzet. Egy általános követelményrendszert ad nekünk az ENSZ eh, irányelveinek a sora, de, hogy úgy mondjam, nem szabad a gyereket a fürdővízzel kiönteni. Tehát arra is vigyázzunk, hogy az eljárásunk végül eredményhez vezessen. Nem arról van szó, hogy kerülő választ adnék a kérdésére, vagy ki szeretnék térni, hanem a tőlem tehető legjobb választ adom. Azt gondolom, hogy kellene egyezmény, egyesek akarják, más államok kevésbé akarják. Volt egy erre vonatkozó döntés, ami nem a mi kezdeményezésünkre született meg, és nem biztos, hogy sikerül érvényesíteni. Minden tagállam érdeke. De ha úgy teszi fel a kérdést, hogy van-e olyan tagállam, amely különösen nyitott erre az egyezményre? Nos, erre nem adhatok választ. nem azt mondanám, hogy itt most nagyon nehéz napom van a parlamentnél, de nem is akarnék hízelkedni. Tehát tulajdonképpen ezen a szinten azt mondhatom, hogy nagyon hasznos egy ilyen eszmecsere, és talán jó irányba megy a vita. Nem tudjuk, hogy mikor születik meg az egyezmény, egy szép napon talán létrejön, és a lényeg a tartalma amely végül kialakul, de addig még sok tárgyalás vár ránk. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm. Nos, délelőtt már tartottunk némi eszmecserét erről. És azt gondolom, hogy itt egy folyamatban lévő munkáról van szó. Ezt jól megfogalmazta, és most négy percre megadom a szót a kollégának. Köszönöm szépen, elnök úr. Két dolgot szeretnék elmondani. Az egyik a Szöri úr által felvetett kérdés. Hosszú távú eljárásról van szó, vagy minimum középtávúról, és időközben a rendelkezésre álló eszközökkel folytatnunk a munkát. Az ENSZ irányelvei nagyon fontosak, nagyon általánosak ugyanakkor, és egy csomó egyéb eszköz és intézmény került köréjük az utóbbi időben. Aztán a, az Európai Unió szempontjából fontos szempontok is kialakultak, aztán az alapjogi ügynökség, aztán a gyermekjogi kérdések, az üzleti, gazdasági szféra szabályai, számos ajánlás, ezeket a gyakorlatban végre kell hajtanunk várjuk, hogy az egyezmény rendezze végre a helyzetet ezen a téren, illetve hogyha valaki azt mondaná, hogy ezzel foglalkozunk, akkor ez, ez nem felel meg a tényeknek. Túl kritikusan fogalmaztam, elnök úr? Remélem, hogy nem. Nem fogalmaztam túl élesen, mert nem ez volt a szándékom. Sokféle tevékenységgel foglalkoznak az EU tagállamai, mégpedig példaértékű módon. Ezek nagyon értékesek. Aztán, ami Genfet illeti, különböző kezdeményezéseket vetnek fel az EU képviselői multilaterális szinten. Aztán a magánbiztonsági cégek ügyében is készül egy egyezmény, és az EU több éve húzza, halasztja, mint a rétes tésztet. Nem lépünk előre most már négy vagy öt éve három-négy más résztvevő is ehhez hasonló taktikát folytat. Nekem úgy tűnik, mintha a nemzetközi normák rögzítése ügyében allergiás lenne a külügyi szolgálat. Tehát inkább a számukra komfortosabb ügyekkel, emberi jogokkal, illetve nem az emberi jogokkal és a gazdaság élet összefüggéseivel. Szeretném erre fölhívni a figyelmet. az emberi jogi tanácssal napi szinten együttműködök, és tudom, hogy egy polarizált állapotban dolgoznak. És előre kell lépni. Mindenütt ott a politika, de ez azért nem egy betonakadály, ami áthághatatlan, úgyhogy igyekszünk felülemelkedni rajta. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen mindannyiuknak a részvételt. Köszönöm az elmondott gondolatokat a tolmácsoknak is köszönöm szépen a túlórázást, mindenkinek kellemes estét kívánok.